a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Ehhez sok szeretettel köszöntöm Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort. Sok szeretettel köszöntöm, miniszterelnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket arról, hogy hogyan terveztem ezt az ülést megszervezni, megtartani. Először a tanács, aztán a bizottság nyilatkozata következik, és ők szólnak hozzá a tanács és a bizottság nyilatkozatával kapcsolatban a magyarországi helyzetről. Utána meg fogom adni a szót a frakciók által bejelentett hozzászólóknak első körben és aztán a függetlenek egyik képviselője következik, utána meg fogom adni a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, és ő fog hozzászólni a vita keretében, és utána pedig a, folytatjuk a vitát a szokásos eljárás szerint. Orbán Viktor miniszterelnök úrral megállapodtunk abban, hogyha a vita legvégén szeretne még egyszer hozzászólni, ezt megteheti természetesen, a vitától függően e, erre lehetősége van, adni fogok neki akkor e, szót, és aztán utána még a e, frakcióvezetők amennyiben kívánják, még reagálhatnak erre a második miniszterelnöki hozzászólásra. A, egyébként a szabályok ugyanolyanok, mint normál viták során, a kecsdi tehát a spontán hozzászólásokra is ugyanezek a szabályok vonatkoznak, mint általában. Akkor először a tanács nyilatkozata következik. Kálnina Lukasevica miniszterasszonynak adom meg a szót. Uh, Schulz elnök úr, Timmermans alelnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt képviselők! A mai hozzászólásomat az alapoknál kezdeném. Az Európai Unió nem csak egy gazdasági, politikai unió, egy közös piac, amelyben az állampolgárok szabadon mozoghatnak. Az EU közös alapvető értékeink uniója is. Ezen alapvető értékeket az alapszerződésekben fektettük le, és ezek tükröződnek az Európai Unió alapjogi kartájában is. Ezek a jogok, szabadságjogok és elvek szintén megjelennek az Európai Emberjogi Egyezményben, amelynek minden uniós tagállam aláírója. E tekintetben minden intézménynek megvan a maga szerepe, ahogy azt az alapszerződések meghatározzák. A parlamentnek fontos szerepe van, felhívja a bizottság és a tanács figyelmét konkrét helyzetekre. Az Európai Pluralista Demokrácia Fóruma az Európai Parlament, amely számára mindig is nagyon fontos volt a demokratikus értékek megőrzése. Az Európai Tanács, a tanács mindig nagyra becsülte az Európai Parlament véleményét ahogy önök is tudják. A tanácsban még nem került napirendre a magyarországi helyzet kérdése, közös álláspontot sem fogadtunk el ez ügyben. Ugyanakkor emlékeztetném önöket, hogy a soros elnökség és a tanács egésze nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy biztosítsuk azt, hogy az európai alapvető értékeket Eh, az Unió egészében, minden szakterület, szakpolitikai területen tiszteletben tartsák. A tolerancia, a sokszínűség előmozdítása a leghatékonyabb reakció arra, hogy az emberjogi kihívásokra, illetve az alapvető jogokat veszélyeztető fenyegetésekre reagáljunk. Elnök úr, tisztelt képviselők, ugyanakkor, <clears throat> ha megengedik, köszönetet is szeretnék mondani a parlamentnek, azért, hogy lehetőségeket adnak a magyar kormánynak, mind közvetlenül érintett félnek arra, hogy részt vegyenek ebben a mai vitában. A soros elnökség hálás a magyar kormánynak is azért, hogy itt vannak ma közöttünk. Schulz elnök úr, Timmermans elnök úr, miniszterelnök úr, tisztelt képviselők, ezen a ponton többet nem mondhatok soros elnökség nevében, csak annyit, hogy a tanács szorosan figyelemmel követi a helyzetet, és oda figyel a vita során kifejtett véleményekre. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Frau Köszönöm szépen Kanina asszonynak, most pedig megadom a szót az Európai Bizottság alelnökének Timmermans úrnak. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. És önön keresztül köszönetet mondok a parlamentnek is, mert felvette a napirendjére ezt a témát. Két nem régi fejlemény Magyarországon ugyanis fontosá tette ezt a vitát. hát kezdjem el az Orbán úr által felvetett gondolattal, hogy újra bevezesse a halálbüntetést. Ez az Európai Bizottság hivatalos álláspontja. Az EU alapjogi karta kettes cikke e értelmében nyilvánvalóan és világosan tilos halára ítélni, vagy kivégezni bárkit. Ezen túlmenően az Európai Emberi Jogi Bíróság határozata szerint a halálos, halálbüntetés az Európai Emberi Jogi Kartával szembe megy. Az Európai Unió tagállamainak, illetve az Európai Tanács tagállamainak ezt tiszteletben kell tartani, enélkül nem válhatnak taggá. Ez közös értékeink részét képezi. Ami az Európai Bizottságot illeti, nem férhet hozzá kétség, hogy a halálbüntetés újra bevezetése ellenébe menne az európai alapjogoknak. A halálbüntetés újra bevezetése egy tagállamban oda vezetne, hogy az Európai Unióról szóló szerződés hetedik cikkét alkalmazni kell. Ennek a mechanizmusa a kettes cikkben foglalt értékekre utalnak vissza az emberi jogokra, az emberi jogok tiszteletben tartására és az emberi méltóságra. A szerződések értelmében egy tagállam fel, tagsága nem függeszthető fel, de nagyon messzire menő szankciókat lehet alkalmazni annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a kettes cikkben felsorolt alapvető jogokat a tagállamok. Konkrétan a magyarországi helyzettel kapcsolatban a következő megjegyzésekkel élnék. Juncker elnök úr április 30-án kinyilatkoztatta, hogy Orbán miniszterelnök úrnak tisztáznia kell, hogy nem szándéka újra bevezetni a halálbüntetést. Hogyha ez a szak szándékában állna, és most idézek, abból harc lenne. Idézet vége. Az Európai Bizottság most úgy tudja, hogy konkrét tervei a magyar kormánynak nincsenek az irányba, hogy a halálbüntetést visszavezetsék. A Orbán miniszterelnök úr, önt, Schulz elnök úr biztosította, hogy az összes Európai Uniós szerződést és jogszabályt a magyar kormány tiszteletben fogja tartani és ez is április 30-án történt. Mindazonáltal, hogyha a magyar kormány lépéseket kívánna tenni, hogy újra bevezesse a halálbüntetést, akkor hadd hangsúlyozzam ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság készen áll azonnali fellépésre minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, fel fogunk használni, hogy Magyarország, mint bármi más tagállam tiszteletben tartsa az Európai Uniós jogszabályok értelmében ráruházott kötelezettségeket, amelyek a kettes cikkben is szerepelnek. Nem fogunk egy pillanatig sem hezitálni egy ilyen esetben. Ami a bevándorlásról szóló nemzeti konzultációt illeti, ezekkel kapcsolatban a következő megjegyzéseim lennének. Általánosságban az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a nyilvános konzultáció fontos eszköz lehet a közhatóságok és a kormányok kezében, hogy felmérjék, hogy a népesség mennyire támogat egy esetleges politikát mindazonáltal, és elismétleném most, amit már a korábbiakban is mondtam. Egy olyan nyilvános konzultáció, amit előítéletekre, manipulatív, sőt félrevezető kérdésekre és előítéletre alapoznak a bevándorlókkal kapcsolatban, nem tekinthető ö, megalapozott szakpolitikák igazságos kialakítása alapjának. Az, hogy a magyarok munkahelyének és megélhetésének fenyegetését vetítik rá a bevándorlókra, ez félrevezető és előítéletet szít. Nem szabad, és nem is tehetjük meg, hogy elfordítjuk a tekintetünket akkor, amikor óriási kihívásokat jelent az összes társadalmunkra a bevándorlás. De amikor ezt tesszük, amikor ezzel foglalkozunk, akkor az alapvető értékeinket nem felejthetjük el. Pluralista, sokszínű társadalomra van szükségünk, kölcsönös tiszteletben tartásra, és minden egyes egyén tiszteletben tartására. Az Európai Uniós tagállamai közös fellépést, közös választ terveznek e kihívásokra. A kölcsönös tiszteletben tartás, a szolidaritás és az őszinte együttműködés kell, hogy vezérelje minket a politikai vezetők, elmagyarázzák az EU-s um, politikákat az állampolgároknak, de közösen kiállunk a közös európai értékeink mellett. Ez az egyetlen út, ugye, módja annak, hogy együtt haladjunk előre Európában. Az Európai Bizottság nyomon fogja követni szorosan a helyzetet, és most köszönetet mondjuk az Európai Parlamentnek, különösen azért, mert folyamatosan támogatnak bennünket e fontos kérdésekben. Köszönöm szépen Timmermans alelnök úrnak, most pedig a néppárt eh, frakció eh, elnöke Weber úr következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt elnökasszony. Először is szeretnék köszöntet mondani Orbán Viktornak, hogy itt van. Amikor Magyarországról beszélünk és részt vesz a miniszterelnök úr, ez azt mutatja, hogy az Európai Parlamentet tiszteletben tartja, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Először is szeretném elmondani, hogy mi a néppárti frakció fél éve szerettünk volna a romániai botrányos választásokról beszélni. Több százezer ember nem tudott részt venni a választásokon, a baloldal azonban azt mondta, hogy erről a kérdésről nem kell beszélnünk, ez Európa számára nem fontos. Szeretném kifejezésre juttatni, hogy öt-ötször beszélünk Orbán Viktor jelenlétében Magyarországról, úgyhogy ez azt mutatja szerintem, hogy a néppárt kész a vitára, a baloldal azonban nem hajlandó a vitára, és a mi általunk felvetett témákat nem akarja megvitatni. Emellett azt is szeretném elmondani, amikor Magyarországról beszélünk, más dolog jut eszembe nekem, például az, hogy 2,8%-os gazdasági növekedéssel gazdasági motor Európában. 6,8% a munkanélküliség, ezzel sokkal jobban áll Magyarország, mint más baloldali kormányok által kormányzott országok. 2010 óta Orbán Viktor mind a két alkalommal több mint 50%-kal erősítették meg a választók, és ez egyértelműen úgy látszik, hogy a baloldalnak nem tetszik. Hogyha megnézik, meg, hogyha szembeállnak azzal, hogy Magyarországon milyen sokan támogatják Orbán Viktort. Most, hogyha mi a magyarországi helyzetet illeti, a halálbüntetésről beszélünk, a néppárti frakció számára a civilizáció vívmányának tekinthető az, hogy a sztrájkhoz fűződő jog és egyéb jogok mellett sikerült a halál büntetést megszüntetni, megtiltani, és ezért árt nekünk az erről, erről szóló vita, nekünk az Európai Uniónak, ezt elutasítjuk, nem támogatjon ennek az új bevezetését, és köszönöm, hogyha Orbán Viktor tisztázza, hogy ilyen jellegű terveinek is nincsenek, önöknek nagyon ártalmas lenne, hogyha erről kellene vitáznunk. A másik dolog a konzultáció, a polgárok megkérdezése. Először is pozitív, hogy, hogy Magyarországon megkérdezik a polgárokat, harmadszor kerül sor nemzeti konzultációra. Szeretném említeni azt, amit Timmermans úr is említett, azonban miniszterelnök úr a megfogalmazásnál ugye ha megnézzük, hogy hogyan fogalmazzák meg a kérdéseket, ezt úgy látjuk Európából, mi a néppárt is úgy látja, hogy ez nem megfelelő, nagy gyújtó ereje van ezeknek a megfogalmazásoknak. A baloldalnak azonban azt mondom, hogy ezekről a megfogalmazásokról beszélhetünk, de a tartalom, amiről megkérdezi a polgárokat Orbán Viktor, azokról beszélni kell. Például az elutasított menedék kérők visszafordítása nem működik. A Európában a menedékérők kétharmadát e, elutasítják, és őket vissza kell fordítani e, ahhoz, hogy a jog megvalósuljon. Nos, hát erről beszélni kell, és joggal beszél erről Orbán Viktor. Arról is beszélni kell, hogy ez nem működik, hogy az Európai Unió e, csatlakozási, tehát jelölt országokból hatalmas hullámokba jönnek ide a menekültek, mint például hozzánk, Bajorországba is. Egy olyan országgal, ahol csatlakozási tárgyalásokat folytatunk, onnan hullámokba jönnek a menekültek, ez nem elfogadható. Ezeket a kérdéseket is fel kell vetni, és itt tartalmi kérdéseket kell fölvetni, és ebben meg kell hallgatni egyértelműen Orbán Viktor véleményét is. Köszönöm. Köszönöm. Most a Szociáldemokrata frakció nevében megadom a szót Pitella elnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a nemzeti konzultáció, ami a e, migrációval és a terrorizmussal kapcsolatos, mint hogyha ez a két dolog összefüggne egymással. És a halálbüntetés kérdése, illetve a liberális demokrácia vívmányai, ezekről beszélt a bizottsági alelnök úr. A Orbán miniszterelnök ezekkel kapcsolatban kérdezi meg az embereket. Világosan kell fogalmazni, itt nem arról van szó, hogy valaki nem szimpatikus, vagy Orbán Viktor más politikai frakcióhoz tartozik, mint én például, nem arról van szó, hogy kioktassuk egymást, sokkal inkább arról van szó, hogy Orbán miniszterelnök úr ezekkel a kijelentésekkel túlfeszítette a keretet. Ezt nem szabad alábecsülni. Weber elnök úrnak azt mondanám, hogy a probléma nem tűnik el attól, hogy másnak adjuk át a felelősséget, másnak, aki más politikai frakciót képvisel. Nem azért beszélek erről, mert Orbán Viktor a néppárt családjához tartozik. Sokkal inkább azt kell említenem, hogy ez a, az Európai Unió értékeket, értékeit sértik ezek a témák. Magyarországon nem csak arról van szó, hogy a demokráciát éri támadás, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a demokrácia banalizálása, kiüresítése merül fel a demokrácia, a szabadság, ezekkel a fogalmakkal visszaélnek, ezek üres szólamokká válnak, ezeket megszabadítják az eredeti értelmüktől, megfosztják eredeti értelmüktől. A, a demokrácia ezzel már csak sárdobálássá válik a szélsőséges erők között, és ez mindannyiunk számára aggasztó. A fasiszták, a szélsőségesek, ezek rendkívül súlyos kijelentések mind a tartalmában, mind abban a klímában, amit ezek létrehoznak. Itt utalhatok a homoszexuálisok felvonulására azt gondolom, hogy ezek a provokációk, ezeket a provokációkat azért hozzák létre, hogy a tömegek figyelmét eltereljék. Eltereljék a, az Európa, a magyar polgárok figyelmét a valóban komoly, súlyos problémákról, gazdasági problémákról, amelyek tényleg mérehatóak. Nagy ö, ö, szimpátiával fordulok a magyar néphez, a magyar nemzethez, és az olaszokban egyértelmű a szimpátia Magyarországgal szemben. Magyarország nem lehet a közös együttélésünk értékeinek kiüresítésének a színhelye. Európa, az Európai Uniónak az emberek és a népek méltóságát meg kell őrizni, és tiszteletben kell tartani. Meine Damen und Herren, ich Tisztelt Hölgyeim és Uraim, e, elnézést e, kell kérnem. Weber úr, volt itt egy e, köztes kérdés Weber úrhoz, közben megadtam a szót Pitella úrnak, úgyhogy most vissza kellene térnünk Weber úrhoz, elnézést, ezért kérdezem, hogy elfogadja ezt a kérdést. új helyi úr következik. Elnök úr,

Európában vannak sajnos ilyen hangok, sok területen, a szocialista frakcióban és, és más parlamenti családokban is. Amiről ma beszélünk, az egy másik kérdés. Magyarország helyzetről beszélünk. Egy olyan országról van szó, amely gazdaságilag példaértékű, és a polgárok egyértelműen elégedettek a kormányukkal, mert különben a demokratikus választások során nem támogatták volna ilyen nagy számban a kormányt. So, damit wir jetzt... Jó, akkor ezzel most, hogy kiegyensúlyozzuk a helyzetet, Gál Perc szeretne kérdést felvet, feltenni Pitella úrhoz, szerintem fogadja Pitella úr, Gál Perc azt Igaziból, elnök úr, nem szerettem volna kérdést feltenni, de ha megszólított, nagyon szívesen megkérdezem Pitella urat, már csak a kiegyensúlyozottság jegyébe is. Pitella úr, ön oly kényes arra, ne, hogy Frau Gál, mi a... Frau Gál Perc, egy bitte Elnézést, elnézést, Gál Perc asszony

Azt gondolom, hogy mindez az én személyemen túlmegy, és az ő személyén túlmegy. Ne banalizáljuk erről a kérdésről. Beszélhetünk ezekről a témákról, hát természetesen beszélünk ezekről a témákról, különböző véleményen vagyunk. Itt alapértékekről van szó, az Európai Unió alapértékeiről a halálbüntetés megszüntetése, a halálbüntetés nem alkalmazása az Európai Unió egyik alapértéke. Hogyha egy kormányfő beszél erről, nem egy átlagpolgár az utcán, ha egy kormányfő arról beszél, hogy a halálbüntetést újra eh, be akarja vezetni egy országban, ez aggaszt bennünket egy 28 eh, tagállam egyikének a kormányfője egy illiberális demokráciáról beszél. Hát persze, hogy aggaszt ez bennünket, hiszen nem egy átlagember beszél erről, hanem a 28 tagállam egyik, egyikének kormányfője. De egy dolgot meg kell állapítanunk, hogyha az Európai Bizottság alelnöke azt mondja, hogy a szerződés eh, szegés során az Európai Bizottság a kettes cikket fogja kihasználni. Ez nem fenyegetés, ez egy tényállás megállapítása, úgyhogy nem tudom elfogadni, Gálperc asszony, ezt az értelmezést. Most az EKR nevében Kirko úr szó. Uh, uh, Elnök úr, alelnök úr, miniszterelnök úr, kollégák! Az Európai Unió tagjaiként a demokratikus elvek és jogokat elfogadtuk, ennek részesei vanunk, vagyunk. Nagyon eltérő politikai, ideológiai meggyőződéses vélemények vannak ebben a házban. Az Európai Parlament fóruma a vitának, a párbeszédnek. Általában megoldást is eh, találunk de amikor ez az Európai Parlament rögtön ítélő bírósággá változik, az szerintem nem jó. Persze mondhatjuk azt, hogy az alapvető jogokról beszélünk, mondhatjuk azt, hogy a szerződéseknek próbálunk érvényt szerezni, de igazából lássuk be, hogy miről szól ez a vita a parlament baloldalán ülők a jobb középet próbálják ezzel célozni, próbálnak bevinni a jobb középnek egy jobb egyenest, azért, mert a politikai eh, különbségeiket így próbálják meg eh, valahogy kifejezni. Pitella úr, azt hiszem, hogy nem kell senkinek hagyni azt, hogy miről beszélhetünk ebben az Európai Parlamentben. Persze beállíthatjuk ezt úgy, hogy az parlament és egy tagállam egymással szemben áll, de ez nem csak az adott tagállam, hanem az Európai Parlament megbecsülését, illetve hírnevét is negatívan érintheti. Mi itt egyenlő partnerek vagyunk, az alapvető jog, jogállamiság kérdéséről, amikor beszélünk, az túl komoly kérdés ahhoz, hogy egy politikai adokkapokká váljon ez. A magyar kormány és az Európai Bizottság között folyik a szakmai párbeszéd, ahogy annak kell. A belis igazságügyi szakbizottságunkban is folyik a vita, volt egy meghallgatás ebben a témában, megvannak ennek a megfelelő formális csatornái. Ugyanakkor felteszem magamnak ezt a kérdést, miért vagyunk ma itt, miért ülünk itt, miért kerül sor egyáltalán erre a vitára. Elnök úr, ez a vita senkinek sem tesz jót.

Nos, végső soron, elnök úr, ez az én ügyem, illetve a brit választók ügye. Ugyanúgy, mint ahogy ez a magyar választók ügye és Magyarország ügye. És a magyar választók egyértelműen vélemény nyilvánítottak az ügyben, hogy a politikai vezetővel egyetértenek-e vagy sem, támogatják-e vagy sem. Köszönöm, most pedig a liberális frakció nevében Intfelt asszonyé a szó. Thank you. Köszönöm, elnök úr. mindig szívesen látjuk Orbán Viktort ebben a parlamentben, de remélem nem csalódik majd, hogyha nem fogok túl sokat beszélni róla, mert szerintem nem róla szól a vita. A tanács, amit mondott, az tulajdonképpen semmit sem jelent. Ez azt mutatja, hogy mennyire erkölcsileg, mennyire kiürült a tanács, és hogy mennyire távol áll az alapszerződésekben foglaltaktól. És igen, kollégák, beszélhetünk a halálbüntetésről. Ez egy nagyon rosszú, nagyon rövid vita lenne. Én elítélem, frakcióm elítéli, Európában nincs helye a halálbüntetésnek, Egyiptomban sem, sehol a világon vége a vitának. Ennyi volt? Tessék! A halálbüntetés tulajdonképpen csak el tereli a figyelmet egy fontosabb kérdésre, ez pedig a, a bevándorlásügyi kérdői vagy konzultáció. Az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a hivatalos politikáját például az alapjogi kartával ellenőrizte, hogy ez a kérdő összeegyeztethető-e, illetve a bevándorlás politikával, az európai bevándorlás politikával összeegyeztethető -e ez a fajta konzultáció? Az Európai Bizottságnak kötelessége fellépni, Kritikus az ön blogja Timmermans úr, de az Európai Bizottságnál egy kritikus blognál többet várok. Ami pedig a néppártot illeti Weber urat hallgatva világos volt számomra, kristálytiszta. A néppárt kritikus szavakat használ ugye néha, de felsorakozik Orbán Viktor mögött és a politikai mögött. Jó, legalább az emberek tudják, hogy az EPP hol áll ez ügyben. Mi viszont elutasítjuk az Orbán kormány politikáját. A magyarországi helyzet jól mutatja, hogy mennyire fontos, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetét minden tagállamban folyamatosan figyelemmel kísérjük. Ennek ehhez szükségünk van egy mechanizmusra, hiszen nagyon gyenge jogi eszközeink vannak, ez az egyik véglet, illetve az atomfegyver a hetes cikk, ez pedig túl sok, közte meg semmi. Remélem, hogy a többi frakció hozzánk hasonló módon elgondolkozik azon, hogy az alapvető jogoknak egy me- milyen mechanizmussal tudunk érvényt szerezni. Timmermans úr ön elmondta, hogy az alapvető jogok, a jogállamiság nem mérhető, nem, nem mérhető pontosan, precízen. Szerintem igenis mérhető, és ennek a parlamentnek kellene javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy milyen mechanizmussal tudjuk ezt tényleg mérni, és mérhetővé tenni az azokról az érdekekről beszélek, amely mindannyiunk számára egyformán fontosak. Reinfeldt. Intfeld asszony, nagyon meglepő módon Ederics képviselő szeretne önnek hozzátenni, önnek föltenni egy kérdést, Ederics úr, tessék. Thank you, sir. It is my first one this week. Köszönöm ezzel a héten. Most először. A a halálbüntetést az Európai Unióban teljesen lesöpölte ennek a kérdését az asztalról a liberális képviselőtársam. A teljes demokráciában nem hisz. Mi van, hogyha a, a népképviselőként, mi demokratikusan választott képviselőként megszavaznánk a halálbüntetés visszaállítását. Ön szerint akkor se szabad ezt bevezetni az Európai Unióban? Válaszom. Nos, ez napnál világosabb, hogyha bármelyik tagállam, az Európai Unió tagállama úgy szavazna, hogy a halálbüntetést újra bevezetik, erre megvan a joguk, de ez nem összeegyeztethető azzal, hogy egy, ezzel egyszer az Európai Unió tagjai is legyenek. Számomra pedig ez világos. Vielen Köszönöm szépen, most pedig eh, Percsiak képviselője a szó az Egyesült Baloldal nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Újból és újból Magyarország helyzetét vitatjuk meg. Ugyanazokat a krédókat hallgatjuk végig. Orbán úr biztos ismét elmondja majd azt, hogy az Európai Unió is bármilyen színekben is pompázik az egyes tagállamok kormánya, sorra megsérti az emberi jogokat. Persze, de most nem a jobb és baloldal közötti vitát folytatjuk. Magyarország tudja, hogy hogyan táncoljon, de rosszul gyűjti be azokat a dolgokat, amiket nem kéne, hogy csináljon. Az Amnesty International múlt októberben emlékeztetett arra, hogy folyamatosan és eddig nem látott módon elnyomják a civil szervezeteket. A, az LMBT a menekültek és más kisebbségek jogait so folyamatosan tipolják. És itt a bevándorlás ellenességet a, úgy szítják, hogy a bevándorlást terrorizmushoz hasonlítják. A Libe bizottságban már folytattunk erről vitát. május 8-án Orbán úr azt mondta, hogy a halálbüntetés ö, újra bevezetése nemzeti kompetencia kell, hogy legyen ismét. És hogyha az állampolgárok úgy gondolják, hogy az igazságszolgáltatás nem működik a halálbüntetés nélkül, akkor azt vissza kell állítani. A hetedik cikk azonban öm, még úgy látszik, hogy elrettentő erővel sem bír, nem eléggé hatékony. Lépnünk kell tehát, és nem csak Magyarországon, hanem különben milyen ö, értelme lesz a különböző szerződéseink különböző cikkeinek, hogyha nem lépünk. Köszönöm most a zöldek nevében az elnök asszony, Harms asszony, úr. Szinte mindent elmondtak már az Európai Unióban eh, újabb fenyegetés merül föl a Magyarországról szóló hírekkel kapcsolatban. Először nem akartam hinni a fülemnek, és amikor a halálbüntetésről szóló vitát eh, hallottam eh, Európában, megkérdeztem, hogy ez Valóban lehetséges, hogy most 2015-ben egy európai kormányfő kész lenne a halálbüntetést újra bevezetni? Ez egy olyan kérdés, amelyet komolyan fel akarok tenni önnek, miniszter úr, elnök úr. Ahogy Szofi is és mások is mondták, ez az Európai Uniós tagság felmondásával lenne egyelő. A második téma ez a nemzeti konzultáció, és ennek a stílusa, megfogalmazása, nyelvezete, ez nem ez nem járul hozzá komolyan ahhoz, hogy ezt a nagy problémát, a menekültek problémáját komolyan e, felvessük. Ez egyszerűen ahhoz járul csak hozzá, hogy, e, hogy hecelje az embereket. E, ez nem a megoldás része. Németországban korábban ezt úgy neveztük, hogy valaki megmérgezi a kutat. Itt tulajdonképpen mind a két vita témában eltávolodtak az európai érdéke, értékektől Orbán Viktor, a kormány, és nem csak Európá, nem csak Magyarországról beszélünk, hanem magunkról is beszélünk. Mi lesz velünk, hogyha egyes tagállamok eltávolodnak az európai értékektől? Az Európai Unióhoz való csatlakozás az alapértékek elismerését jelenti elképzelhetetlen az, hogy az Európai Uniós építmény működhet, anélkül, hogy ezeket az alapértékeket teljes mértékben tiszteletben ne tartanák az az érdekpolitika, amiben a gazdaságot előbb térbe állítjuk, és egyébként meg a nemzeti áramlatokat engedjük érvényesülni, ez nagyon gyorsan az Európai Unió végét jelentené. Véleményem szerint fontos az, hogy az Európai Unió ne seperje szőnyeg alá ezt a témát, mint a lett elnökség ezt most tette, hanem valóban kezdjük el a párbeszédet sok tagállammal, mint annak idején Vivian Redding, ne csak Magyarországgal, hanem más országokkal is. A tavares jelentés annak idején emlékeznek rá, szólt erről, milyen mechanizmusokra van szükség ahhoz, hogy hogy megvalósítsuk ezt, nem csak a költségvetésről van itt szó, arról nagyon sokat beszélünk, de arról nem beszélünk eleget, hogy azok az értékek, amelyeket elfogadtunk, amelyek a barbárság végét jelentik Európában, hogy ezek valóban garantált értékek legyenek. Az elmúlt időszakban láttuk, hogy Spanyolországban a tüntetési joggal mi a helyzet. A rendőr állam jutott eszembe, amikor erről olvastam. Eh, Harms asszony mondja, az elnök lejárt a hozzászólás ideje. Franciaországi példák is eh, aggasztottak, folytatja a hozzászóló. Itt az ideje, hogy az értékeinket eh, újra szem, elé, szem előtt tartsuk. Harms asszony önhöz szeretne föltenni egy kérdést Klász Nevareszki képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én Harms asszonyhoz szerettem volna feltenni egy kérdést. Ön az értékekről beszélt, nagyon szépen beszélt ezekről, és utalt a, menek, a bevándorlók helyzetére. Miért nem hallunk ilyen lelkesítő szavakat azzal kapcsolatban, hogy mi történik Németországban. Hónapok óta több gyújtogatásra került sor, menekültáborokat gyújtanak föl, támadásokra kerül sor, ismeri a helyzetet, ismeri Németországot, el tudja képzelni, tudja, látja, hogy a társadalom nem fogadja el ezt a jelenlegi helyzetet. Ez is legyen a vita tárgya. De nem látok senkit, aki a franciaországi vagy a németországi helyzetet napirendre akarja tűzni, de Magyarországról vitázunk. Köszönöm hogyha a németországi vitát követi, akkor látja, hogy ez egy nagyon fontos téma, és ezek a bűncselekmények, amelyekre sor kerül, ezeket a jog és a törvény alapján üldözik. És ezzel egy időben Németország offenzív menekült politikát folytat, támogatja a kvótát, ez most már késő azonban, véleményem szerint, de Németország mégis támogatja ezt. Hadd mondjak el még valamit ezzel kapcsolatban. Éppen ami a menekült politikát illeti. Harms asszony, nem lehet most megduplázni a hozzászólási ide, időt, megválaszolta a kérdést, most megadom a szót az EFTD nevében Ferrara asszonynak, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. A halálbüntetés napirendre kerülése. Azt gondolom, hogy mindenképpen beszélnünk kell ezekről a kérdésekről. Orbán miniszterelnök beszélt erről a kérdésről, elég világosan beszélt erről a kérdésről, de emellett az igazságszolgáltatás semlegességét fenyegető intézkedések, az alkotmánybíróság nem tud már garanciaként fellépni, sokkoló nemzeti konzultációt vezetnek be, amely a menekül menekülteket rossz fényben tűteni fel. Itt az ideje, hogy beszéljünk ezekről a kérdésekről. A tagállamoknak tiszteletben kell tartani ezeket az értékeket, nem csak akkor, amikor csatlakoznak, hanem akkor is, amikor már tagok. Ez a demokrácia ellenes mozgalom, amely az Európai Unióban létezik, ez nem folytatható, nem dughatjuk a homokba a fejünket. Az Európai Bizottságnak is van feladata az alapjogok tiszteletben tartását garantálni kell minden tagállamban. Jelentéstevőként én azt javasoltam, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amely tovább erősíti az emberi jogok tiszteletben tartását, legyünk proaktívak, és biztosítanunk kell azt, hogy minden értéket és elvet, amelyet az alapjogi karta tartalmaz, tiszteletben tartsanak a tagállamok adatbázist hozzunk létre a tagállamok emberjogi helyzetéről. És emellett a az Európai Unióban az igazságszolgáltatási keretet ki kell bővíteni, meg kell vizsgálni azt, hogy ezeket az értékeket tiszteletben tartják-e. Mindez elkerülni, az, ezzel elkerülhetnénk azt, hogy ilyen kockázatok merülnek fel, hogy, hogy kézzel fogható fenyegetés merüljön fel a demokráciával kapcsolatban, úgy, mint Magyarországon. Itt nem propagandáról van szó, hanem egy európai kormányfő kijelentéseiről, amely folyamatosan reformálgatta az alkotmányt, az ország alkotmányát, és populista hangokat ütött meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ferreira asszony. Szájer képviselő szeretne, föltenni önnek egy kérdést, tessék. Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr egy nagyon rövid kérdésem volna hogy mitől sokkoló egy olyan nemzeti konzultáció amelyben minden magyar állampolgárt egy fontos kérdésről amit itt senki nem vitat a menekültkérdésről megkérdeznek? nem a konzultáció sokkoló, nem az a tény, hogy van nemzeti konzultáció, ez egy demokratikus eszköz. Ami sokkoló, az a tárgya ennek. A, egy tagállam miniszterelnöke nemzeti konzultációt indít a halálbüntetés újra bevezetéséről. Hát ez visszalépés az időben. Ez

Balco, Balco úr, Viotti képviselő szeretne föltenni önnek egy kérdést, válaszol erre? Fogadja? Tessék, Viotti úr. Köszönöm szépen, tisztelt Balcó úr! Az ön országában Van egy régi parlamenti képviselő, akinek a nevét nem tudom igazából jól kiejteni, György. Ő egy homoszexuális aktivista, és halálos fenyegetéseket kapott. Vannak olyan weboldalak, amelyek 10 ezer eurós vérdíjat tűztek ki az ő fejére. Ő említette a véleményeket,

Köszönöm szépen, most pedig meg fogom rögtön adni a szót a miniszterelnök úrnak, csak tisztázni szeretnék valamit. Ez volt tehát az első fordulója a vitának. Engedtem sok kékkártyás kérdést, a második fordulóban azonban ezt nem fogom engedni, lesznek még spontán hozzászólások is, de egyébként, hogyha itt mindenkinek szót adok, akkor nem fogunk tudni, eh, nem tudjuk betartani az eh, időt a napirenden. Orbán miniszterelnök a szó.

nemzeti össztermék növekedési ütemét tekintve magyarország a twenty eight tagállam közül a twenty one volt a tavalyi évben pedig már a második helyen állt. miközben máshol nőnek az államadósságok magyarországon mi eighty five ról seventy seven alá csökkentettük és two thousand and ten ben nálunk még jóval eleven fölött volt a munkanélküliség most pedig már seven alatt van és három éven belül reményeim szerint elérjük a teljes foglalkoztatottságot

Ganz sicher gibt es keine Természetesen nincsenek ilyen isteni kinyilatkoztatások, amelyek az európai szerződésben lennének, de van egy isteni kinyilatkoztatás, mely szerint nem szabad embert ölni. Das Wort hat González. Most pedig megadom a szót González Ponsznak a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt kollégák, egyes frakciók szerettek volna Magyarországról beszélni itt a parlamentben. Hát ezt nem ellenezzük, bármiről beszélhetünk, de politikai okokból nem lehet egyetlen tagállamot sem megbélyegezni. Hadd mondjam el, hogy a néppárt számára a halálbüntetés egy olyan ügy, amely amelyet nem szabad újra felvetni, ez világos, ezt eldöntöttük, az alapjogokat tiszteletben kell tartani. Mi itt Európában sikerült ezt a, a múltnak ezt a borzasztó fejezetét lezárni. Nem kételkedünk abban, hogy Magyarország az Európai Unió alapjogi kartáját betartja, és ez megtiltja a halálbüntetést. Köszönöm Orbán miniszterelnöknek, hogy eljött ide hozzánk, hogy hozzászólt a parlamentben, és mindannyiunk előtt megvédte az álláspontját a bevándorlás súlyos probléma. Olyan probléma ez, amelyben nagyon óvatosnak kell lennünk nekünk politikusnak. Mindannyian ellenezzük a rasszizmust, az idegen gyűlöletet, ellenezzük a brüsszeli újja mutogatást is. Magyarország nem az egyetlen olyan ország, ahol az idegen gyűlölet és a rasszizmus növekszik. Nem ez az egyetlen ország Európában, ahol az Európa ellenesség vagy szkepticizmus is terjed. Ez Európában máshol is így van. Tévednénk, hogyha azt gondolnánk, hogy ez európai, hogy ez magyar probléma. Nem, ez európai probléma. A politikai beszédek, amelyek Európa ellen, bevándorlók ellen vannak Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban elhangzanak nap mint nap. Nem arról van szó, hogy Magyarországot hibáztatnánk. A mi vagyunk a hibásak. Mi vagyunk a hibásak, mert képtelenek vagyunk elérni azt, hogy az európai projektet, az európai értékeket tiszteljék és akarják az emberek. Az Európai Parlament nem azért jött létre, hogy egy tagállam fölött ítélkezzen

Először is szerettem volna meghallgatni miniszterelnök urat, mielőtt hozzászólok a vitához. Azonban azt kell, hogy mondjam, hogy megint csak folytatja a provokációt, amit már hallottunk az elmúlt hónapokban. Magyarországon és Magyarországon kívül is illiberális ország, ez az első provokáció, most az ukrán, ukrán válság közepén energia dílt ír alá Putinnal, ez a második provo provokáció, aztán harmadik provokáció a halálbüntetés. Persze nem kell, hogy megváltoztassa a véleményét Orbán úr. Május 1-én azt mondta a közrádióban, hogy, közszolgálati rádióban, hogy ön azt szeretné, hogy minden tagállam maga döntsön a halálbüntetés bevezetéséről, hogy ez nem európai kérdés, és ez erre bologat, de hát igen is, hogy európai kérdés, ez nem tagállami kérdés, ez egész Európát érítő, egész európai civilizációt érítő kérdés. Végül pedig és megint csak igazolta ezt, megerősítette ezt, megint csak egy provokáció. Ön azt mondta, hogy hát csak nemzeti konzultációt folytatnak erről a bevándorlásról. Nemzeti konzultáció? Ez nemzeti konzultáció? Ezt el kell olvasni szó szerint ezeket a kérdéseket, amelyek szerepelnek itt. A hetes kérdés kérdése. Támogatná az európai e, kormányt, hogy Brüsszel megengedő politikájával szemben szigorú bevándorlási szabályozást vezessen be. E, most megint csak Brüsszelről van szó, vagy a hármas kérdés. Ez hihetetlen. Teljesen hihetetlen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Brüsszel által rosszul kezett bevándorlás összefüggésben van a terrorizmus térnyerésével. Brüsszel és Európa felelős a terrorizmus eh, elterjedésével. Ön megerősíti ezt. Ez a nemzeti konzultáció. Hát ezek retorikus kérdések. A válasz már benne van a kérdésben, ezeket nem kell megválaszolni. Végül pedig még egy dolog, hogyha a bevándorlókat támogatja meg, gond, támadja meg, gondoljon azokra az e, magyar menekültekre, akik 56-ban hagyták el eh, az országukat, és őket eh, tártkarokkal fogadták Európa többi országában. Most pedig a zöldek nevében Szargentini asszony fog hozzászólni. No, uh, Frau Sargentini, einen kleinen Moment. Pillanat, Szargentini asszony, már ezelőtt a kör előtt elmondtam, hogy kékkártyákat nem tudok most megengedni, lehet, hogy ön nem volt itt el, e, elnézését. Kérem, szergentini asszony. Voorzitter, woorden kunnen als bloemblaadjes zijn, maar woorden kunnen ook als... Nos, a szavak lehetnek olyanok, mint a muníció. Politikusok vagyunk, politikusok szavakkal dolgoznak. Amit Orbán miniszterelnök úr elmondott, ezek valóban ez, ez valóban muníció. Golyókkal lövöldöz. Nem akarom, hogy valamit szép szavakba csomagoljunk, de hogyha szavakkal bántani, kárt okozni lehet, akkor erre reagálni kell. Nem csak szavakkal, hanem, hanem tettekkel. És ez a veszély, amit ön indított el, hogyha a halálbüntetés témáját veti fel, ezzel játszik, vagy nemzeti konzultációt indul, indít, mit gondol az Európai Bizottságról, azt mondja, hogy nem szabad a gátakat megnyitni. Ami ilyen, aki ilyen megfogalmazásokat használ, az provokál, és ez felelőtlen. Ez felelőtlen egy ország kormányfője részéről. Köszönöm szépen, most pedig Mayer képviselő következik a függetlenek sorából. Köszönöm szépen, elnök úr. Én annyit mondanék, elnök úr, hogyha politikai nyilatkozatot szeretne elmondani, akkor kérjen hozzászólás hozzászólási időt, és a plenáris sorból tegye ezt meg, ne az elnöki pulpitusról. Egy dolgot pedig hadd mondjak el. Ami az halálbüntetést illeti, ennek a tilalma számunkra nem kérdés. De miről beszélünk itt most? Valami olyan dologról beszélünk, ami, ami nem is történik meg, amit soha senki nem is tervezett. Úgyhogy eléggé hisztérikus reakció ez, főleg a plenáris baloldaláról láthatjuk ezt önök a másik oldalon teljesen más dologról beszélnek. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy nem tetszik önnek egy jobboldali kormány, önöknek egy jobboldali kormány, és ez bántja az önök szemét. Hát ez a való, és, és ez az igazi botrány Magyarországon beszélnek ezekről a kérdésekről, most be akarunk avatkozni egy szuverén ország jogába. Ausztriaként, ausztrák állampolgárként, szomszédos országként, nekünk nagyon sok rossz tapasztalatunk van a beavatkozással kapcsolatban. Hagyjuk ezt, ne avatkozzunk be. Hogyha be akarnak avatkozni, avatkozzanak be Ciprásnál, Görögországban, annak sokkal nagyobb szüksége van rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a néppárt nevében Szájer úr

erre lehetőség legyen. köszönöm a figyelmet. Köszönöm a szociáldemokraták nevében Weidenholzer úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Az az benyomása az, eln- az embernek, hogy csak azért tette meg ezeket a provokatív kijelentéseket, eh, hogy meghívjuk ide önt az Európai Parlamentbe. Eh, ahogy rögt hozzászól, provokatív dolgokat mond, már aztán utána mégis visszatáncol ettől ön a homályos fogalmazás mestere. Eh, de ez a ház nem színpad, nem színház, egy egyértelmű kijelentéseket akarunk hallani. Hogyan állunk az Európai Unióhoz, amelynek tagja szerencsére Magyarország? Mi a helyzet a korrupcióval Magyarországon? Hogyan magyarázza meg azt, hogy sok magyar az Európai Unió más tagállamaiban dolgoz, és mit szeretne tenni annak érdekében, hogy az országon belül megbékéljenek az emberek? Ezeket a kérdéseket szeretnénk föltenni önnek, mert Magyarország barátai vagyunk, és azért, mert a magyar nép történelmi hozzájárulását egész Európa szabadsága érdekében olyan nagyra értékeljük. Most pedig a liberálisok nevében Michel képviselője szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr, bizottsági alelnök úr, Orbán úr azt mondta, hogy szerenti az őszinteséget. Igaza van, akkor én is őszinte leszek. Orbán úr, ön egy autokrata rendszer alá vonja az országát, ami a humanista és demokratikus európai értékeknek nem felel meg. A többség ö, elnyerése a demokrácia egy alapfeltétele, de nem elégséges feltétel. Valóságban ön, amit gyakorol, a többség tirannosza. Azért, mert azt gondolja, hogy most mindenhez joga van, még ahhoz is, hogy megvonja a szót a kisebbségektől. A kérdőíve manipulatív, és gyakorlatilag a választ az állampolgárok szájába adja. Ez az egyik dolog, de nagyon sok, nagyon fontos az is, hogy tiltakoznak ez ellen a módszer ellen, és én tiltakozom az ellen, hogy a demagóg módon próbálja vezetni az állampolgárokat ő kriminalizálja a bevándorlókat, az intoleranciát, a, próbálja előmozdítani, és az autoriter rendszert támogatja, és a, elveszi a jogalkotás szabadságát, és ráadásul ezzel még egy még veszélyezteti is az állampolgárok szólásszabadságát az Európai Unió legszentebb elve a jogállamiság. Egy csodálatos nép élén áll, akiknek fantasztikus történelme van. De nem szabad, hogy a totalitarizmus árát fizessék meg ezért a magyarok. Az európai humanistáknak fel kell szólalniuk az ön kormányzási módszere ellen, folyamatosan megszégyeníti a mi intézményeinket, csak azért, mert ön a saját hiúságát akarja legyezgetni. Das Wort hat jetzt für... Most pedig megadom a szót a zöldek nevében Lunacek asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, miniszterelnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, két dologgal kezdeném. Ez nem jobb oldalról és bal oldalról kell, hogy szóljon ez a vita, hanem alapvető jogokról és értékekről, teljesen mindegy, hogy melyik frakció részéről E, mi e, zöldek a saját kormányunkat is kritizáljuk, úgyhogy nem baloldalról és jobboldalról van szó, alapértékekről van szó az Európai e, Unióban. Szeretnék beszélni a bevándorlási kérdőívről, amelyet Orbán miniszterelnök úr az emberekhez intézett, és ez tényleg előítéletesi teszi az embereket. De Weber úr a gazdaság növekedésről is beszélt, de akkor miért került arra sor, hogy 500 ezer eh, ember eh, hagyta el Magyarországot, hogy valamelyik másik tagállamból eh, másik tagállamban boldoguljon. És ez kétszer annyi, mint ahányan 56-ban elhagyták az országot a diktatúra miatt

Nos, a kérdés az, hogy Orbán úr kormánya még mennyi ideig tudja sokkolni az Európai Uniót. Különböző cselekedettel, javaslatokkal, amelyek diszkriminatívak. Meddig fogunk még itt vitatkozni Magyarországról? Lenne egy kérdésem önhöz, Orbán úr. Önnek örömet okoz ezek a provokációk? Örömmel tölti el mindaz, ami itt történik? A közelmúltban arról beszélt, hogy újra be kellene vezetni, vagy beszélni kellene a halálbüntetés bevezetéséről. Ez egyszerűen provokáció. A magyarok az Európai Unió polgárai, és biztosíthatom önt, hogy nagyon nagyon sok képviselő, az itt ülők mindent megtennének annak érdekében, hogy az ő alapvető jogaikat megvédjük. Még akkor is, ha ön Orbán úr és a kormánya sok mindent megtesz, hogy aláássa ezeket a jogokat. És hogyha megengedi, Márai Sándort ajánlanám a figyelmébe. Ő az egyik eh, nagy eh, magyar eh, szerző, író, és hogyha ma élne, akkor rá is vonatkozna az ön cenzúrája. Ő pedig egy morális erkölcsi példakép lehet az ön számára. Márai arról beszél, hogy minden ember azonos értékekkel rendelkezik. Márai úr egy erkölcsi példakép kell, hogy legyen az ön és a kormánya számára.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

nem, vagy nem azért jött ide, hogy felvilágosításokat adjon, illetve az emberjogi kérdésekkel és az európai jogokkal kapcsolatos kérdésekre válaszoljon. Azért jött ide, hogy elkerüljön kérdéseket, illetve megpróbálja összemosni a különböző fenyegetéseket, amiket Magyarországon vesz létre a demokrácia emberi jogok védelme területén. És az a sajnálatos, hogy ez egyes képviselőkkel, a közreműködésével a néppárttal együtt tett teszi. A Orbán úr itt azt mondta el, hogy szeretné megkérdőjelezni a halálbüntetés megszüntetésének kérdését, és nem szabad itten tabu témákat. Persze olyan vitákat folytatnak Magyarországon, amilyeneket csak akarnak, de hogyha ezt teszik, akkor ö, számíthatnak arra is, hogy a politikailag a parla- parlament el fogja önöket ítélni. Ez támadás az alapszerződé, az Európai Uniós alapszerződések ellen, és a nemzetközi megállapodások szerint meg fogja kapni a megérdemelt választ. Köszönöm. Most pedig rátérünk a KSDI eljárásra. Petjen asszony kap először szót. Tisztelt elnök úr! Az emberi élet védelme és az emberi értékek előmozdítása a magyar kormánynak a politikája, ez benne van egyébként alkotmányában is. Bitte fahren Sie voran. Sie müssen weiterreden folytassa nyugodtan, máskülönben nem tudjuk leellenőrizni, hogy van-e valami gond a tolmácsolással. Kérem, folytassa. Beszéljen tovább. Četka. Ja. Zaštita života i promicanje opće ljudskih vrijednosti. Az emberi életvédelme és az emberi értékek előmozdítása a magyar kormány e, politikája, és benne van az alkotmányban is. Meg kell mondjam, hogy az értékeik Hát, nem azonosak az én értékeimmel, és eh, megnéztem eh, Orbán Viktornak a nyilatkozatait, és nem találtam egyetlen olyat sem, amelyért el kellene ítélnem. Ezért úgy vélem, hogy azok, akik eh, nem tudják megverni választásokon Orbán Viktort, ezen az úton próbálják a gyengeségüket kimutatni. Orbán Viktor a saját népének az érdekeit védeli. Nem láttam ö, olyan ö, nyilatkozatot, hogy bezárná a kapukat a menekültek előtt, hanem azt mondta, hogy megkérdezi az állampolgárokat, hogy mi a véleményük az Európai Unió emig- bevándorlási stratégiáról. Nem gondolom, hogy Magyarországot meg kellene, el kellene ítélni azért, mert nemzeti konzultációt folytat fontos kérdésekben. Úgy gondolom, hogy nagyon sok más szocialista miniszterelnöknek is a példáját kellene követnie. Különösen nem lenne szabad akkor ellenállni, hogyha a lakosok egyharmada ezt kéri. Hát Köszönöm szépen a lehetőséget. Elnézést, nem tudom, hogy rosszul hallott. A Cála kollégának adtam szót, aki ön mögött ül. Cáler ül som veľmi prekvapený v tejto diskusii. Köszönöm szépen, nagyon meglep ez a vita. Weber úr állásfoglalása a néppárt részéről is meglep. Az nem demokratikus eljárást azzal próbálta indokolni Orbán úr esetében, hogy Magyarországon nő, gazdasági növekedés van. Mondhatnánk ezt Kínára, és a kínai emberi jogi sérelmeket nem kell figyelembe venni, mert gyorsan növekednek. Ez abszurd, ami az EU-t illeti, és az Orbán kormányt illeti. Itt látjuk, hogy az alkotmányozó többséggel hogyan éltek vissza, hogy hogyan élnek vissza a szomszéd országban élő kisebbségekkel, hogy destabilizálják a helyzetet. Úgy viselkedik, mint Putyin elnök, aki szintén visszaél a kisebbségek helyzetével, és egészen egy katonai beavatkozásig vitte a dolgot egy szomszédos országban. Orbán úr a kezetektől fogva nem demokratikus gyakorlatokat használ, hogyha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 Elnök úr a kettes cikket idézte, de nem egészen pontosan igéz, idézte, mert ebben a beközdésben arról mondja szó szerint, hogy az egyik alapelve az Európai Uniónak az emberi élet tiszteletben tartása, az emberet élet tiszteletben tartása az, ami elhanyagolásra kerül, illetve megkérdezésre került. Emlékszik arra, amikor a római szerződéseket aláírták, nem volt Európában egyáltalán demokratikus állam, amely a, ö, az újszülötteknek a ö, megölését, illetve a, ö, az abortuszt elfogadta volna. Tehát a hetes cikket is talán el kellene olvasni, és akkor talán másképpen a hozzá. Most pedig az ALDE frakció képviseletében Pakazau Tundua asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A legfontosabb kérdéseket az ember mindig az egész életével válaszolja meg. Márai Sándor, nagy magyar író mondotta ezt. A nemzeti szocializmust elítélte, már egy liberális gondolkodás volt, és az Egyesült Államokban később élt, és még több más országban is. Úgy gondolom, hogy ő nem fogadná el a mai Magyarországot. Ami ma látható Magyarországon, az sokszor xenofóbia, idegengyűlölet, Márai Sándor szemével nézném most Magyarországot. Az ő szabad országa ez, és nem szabad hagyni, hogy fanatikusok tönkretegyék az országot, ahogyan ez Baszkföldön megtörtént. Ezért elszörnyűködtem azon, hogy Weber úr a néppárt képviseletében így beszélt. Őszintének kellene lennie, és amikor tényleg nehéz a helyzet, akkor nem lehet itt kerülő utakat járni, ez így nem megy Weber úr. A zöldek? Nem. Nem. Elnézést. Maragall úré a szó. Sí, escuchar a todo el mundo, sí. También al presidente Orbán. Nos, végighallgattam mindenkit, Orbán urat is, hogyha olyat hallunk, amit éppen az imént hallott, látunk, akkor az ember aggódni kezd. Itt arról van szó, hogy a szólásszabadságot fenyegetik. Itt az néppártnak el kéne gondolkodnia ezen. A demokrácia elleni támadásokat akarják igazolni, méghozzá azzal, hogy a magyar gazdaság jól működik. Ez ebben a formában elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az idegen ellenesség is, amit a nép párt táplál. Vagyis néppártként szerintem alapos vitát kéne folytatni Magyarországról, de vonatkozik ez az egész világ összes emberi jogi sérelmére. Mi a helyzet, hogyha odahaza találkozunk ilyen kérdésekkel, itt és máshol, ahol a demokrácia kerül veszélybe, mint Kora úr. Grazie, Presidente Schulz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schulz úr. Orbán úr, egy ilyen kormányjal Magyarország egy visszafejlődési fázisban van, az autokrácia irányába halad. Elnyomják a sajtószabadságot, elnyomják a civil szervezeteket, diszkrimináció van. Most pedig bevesz, jelentik a halálbüntetés visszaállítását. Mi lesz legközelebb? Szent Inkvizíció lesz a következő? vagy pedig boszorkányüldözést fognak szervezni. Itt arról szóval egy, egy fiatal olasz, aki az én korombeli, az halállal fenyegették meg, tízezer dollárt írtak ki a fejére, a szélső jobboldali barátai által. És ez normálisnak tűnik. Andrea Giulianoról van szó, egy teljesen furcsa helyzetben él az Európai Unión belül. És most kihasználom azt, hogy ön jelen van. Mit fog tenni annak érdekében, hogy ennek a fiatalembernek a biztonságát biztosítsa? Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezzel a Catch the Eye, sőt az egész eszmecsere végére értünk.

népéről és nemzetéről. herr bitte! Most äh, hozzászólok valamit, és a tolmácsoknak meg kéne nézniük. Úgy látom, működik a tolmácsolás megint. Da capo. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak!

Most pedig a frakcióvezetők fordított sorrendben szót kapnak. Porelli úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr ami az emberi jogok tiszteletben tartása, szólásszabadság, szabadság, igazságszolgatás függetlensége, ezek az Európai Unió alapjait képezik tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, a e- halálbüntetés eltörlése, az egyszerűen alapfeltétele annak, hogy valaki az Európai Unió ide tagja legyen. Orbán úr ön pragmatizmusról beszélt, én pragmatikus vagyok. De van egy dolog, amit nem értek. Mi az értelme annak, hogy egy uniós tagállamban a halálbüntetésről beszélünk, miközben ez tilos ö, explicit módon az emberi jogi ö, megállapodások értelmében. Miért kell visszalépni, ahelyett, hogy inkább a jövő felé néznénk? Pragmatizmusról beszélt, hát legyen pragmatikus. Az Európai Unióban vannak értékek, amelyek alapértékek, építőkövek, amelyeket nem lehet megkerülni annak érdekében, hogy választásokat nyerjen az ember. Köszönöm, Borelli úr. Harms asszony. Most a végén a magyar polgárok döntenek, hogy ilyen gondolatokat, amelyeket Orbán Viktor bemutatnos, hogy ehhez csatlakoznak-e, vagy nem, követik-e, vagy nem. Úgy gondolom, mert egy kicsit a magyar történelemmel is foglalkoztam. Úgy vélem tehát, hogy a magyarok még mindig tudják, hogy miért az európai szabadság mellett döntöttek, és az ellen, amiről most itt vitát folytatunk, ez a nacionalizmus. önk számára viszont ez aggályos kell, hogy legyen, aggodalmat kell, hogy keltsen, és szerintem Weber urat is ide kell sorolnom. Ez a kérdés lista tényleg olyas valami, ami veszélyes Európára nézve. Mert itt nem csak sértő, bántó, lealacsonyító nyelven, sőt, izgató nyelven olyan módszerekhez csatlakoznak, ami az én országomban a nemzeti szocialisták által került használatra, és ez az egész kontinensre akkoriban súlyos következményekkel járt és úgy gondolom az Európai Unióban 2015-ben tényleg ett, erről le kéne válnunk, ezt nem szabad táplálni. Vonatkozik ez sok minden másra és más országokra is, hasonló problémák vannak. Köszönöm, Cimer asszony. Orbán úr, egyértelműen ellentmondok önnek. Közülünk senki sem bírálja Magyarországot országként. Senki sem bírál közülünk egy lakosságot, egy tagállami lakosságot. Amit bírálunk, az az önök politikája, az ön kijelentései, az ön személye, az ön fellépés, az ön játéka, amit itt játszik. Már többetszer. Az a benyomásom azért jön ide, mert újra az Európai Parlamentet akarja felhasználni arra, hogy hazafelé küldjön üzenetet. Azt én, a miniszterelnök megvédelek benneteket az európai intézményekkel szemben, ezekkel a képviselőkkel szemben, akik képesek arra, hogy még engem is bíráljanak. Mi önt bíráljuk, és nem a polgárokat Magyarországon a polgárok az életükről, a tagságunkról, a jövőjükről ugyanúgy döntsenek, mint mi valamennyien megtettük és megtettük fogjuk tenni a jövőben is. Azt szeretnénk, hogy a menekültekkel a magyar polgárok ugyanolyan szolidarisan bánhassanak, mint mi, ahogy ezt megtehetjük. De nem akarjuk, hogy olyan kérdőíveket terjesszenek elő, amiről az elejétől fogva abszolút cinizmus ríle, le. Amit ön itt tett, ez tiszta cinizmus, ez nem demokrácia. Cimerasszony, fejezve kérem. Mi ezt elutasítjuk, mondja a képviselő. Köszönöm. Ferhofstadt úr. Szeretném megkérni a bizottságot arra, hogy nagyon-nagyon figyeljenek arra, hogy mit mond Orbán úr, mert azért itt van néhány probléma, több válaszával is, amit most hallottunk tőle a vitában és még tovább is mennénk. A demokratikus kormányzással kapcsolatban mi nem ismételjük a vitákat, mi ideje van, hogy lezárjuk ezt a vitát, és eljut az ideje annak, hogy a bizottság előálljon, egy kezdeményezést tegyen a tanácsnak és a parlamentnek. Így meg lehet oldani ezt a problémát. Nem lehet ezt így tovább folytatni, ilyen vitákat eh, egymás után. És a második dolog, sajnos nem válaszolt igazán Orbán úr több kérdésre, például Timmermans úr a terrorizmussal kapcsolatban tett fel egy kérdést, ami itt szerepel ezen a kérdőjével, nem reagált erre. És a végén, amikor azt mondja, van egy fatalmas érve, hogy hát liberálisok azért akarnak itt, azért viselkednek így, mert elveszítették a, a korábban a hatalmukat. A Fidesz mi volt a Fidesz? A nagyobb liberális párt ifjúsági tagozata volt régebben a Fidesz. Aztán tábort váltott, és elvesztette a választásokat, a hatalomra akart kerülni, és így lett ön nacionalista, de ez az ön felelőssége. Mi harcolni fogunk. Az elnök félbeszakítja Ferhosszát urat. Kerkhopp úr. Thank you very much, President. Uh, I've been... Köszönöm szépen, elnök úr. Elég régóta én vagyok a politikában, és két dolog volt, amiben mindig hittem, és jelenleg is hiszek szenvedélyesen. Az egyik a szólásszabadság, a második a szabadság azok számára, akik olyan országokban élnek, mint Magyarország, hogy saját maguk dönthessenek, hogy milyen kormányt szeretnének, ami irányítja őket. Semmi olyat nem hallottam ma este, ami megváltoztatta volna ezt az álláspontomat. Nem tetszik a retorika, amit hallottam, különösen a baloldali képviselőktől, és azzal szeretném zárni észrevételemet, hogy szeretnék eh, Ferhofstadt eh, úrra visszautalni, amit ő mondott. Ő azt mondta, hogy itt az ideje, hogy lezárjuk a Magyarországgal kapcsolatos vitát. Meg kell mondanom világosan Verhofstadt úrnak, hogy sosem kezdtük, először is el sem kezdtük ezt a vitát. Pitella. Pitella köszönöm szépen. Orbán miniszterelnök úr, ne állítsa azt, hogy mi rosszat mondtunk Magyarországról és a magyarokról, mert ez így nem igaz. Rögzítik az itteni vitát, és ebben látható. Nem akarunk semmilyen kormánynak előírni dolgokat, hogy mit tegyen, nem akarunk senkinek előírni semmit, eltekintve attól, hogy betartsák azokat az alapértékeket, amelyeken az Európai Unió alapul. Nincsen allergiánk önökkel szemben, vagy önnel szemben, személyesen nincs problémánk önökkel. Mi politikailag akarunk vitát folytatni, és vonatkozik ez a bevándorlásra is és a politikai vita nem veszélyezteti a demokráciát. Arról van szó, hogy az Európai Unió tagja valaki, és ebben az összefüggésben vizsgáljuk a halálbüntetést és az illiberális demokráciára alkotott elképzelést. Igenis, mindenről lehet sok mindent gondolni, de a polgároknak el kell mondani, hogy ezzel megnyitják a pakot, kapukat olyas valami előtt, amit el akarunk kerülni Magyarország kilépését az EU-ból. Ön viszont úgy tesz, mintha Magyarország el akarná hagyni az Európai Uniót. Weber úr. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm az eszmecserét és újra el kell, hogy mondjam, a baloldal sokszor azt kritizálja, amit valóban bírálni kell, amit én is megtettem, de azért ezt mértékkel tegyék, hogyha Harms kollega itt náci módszerekről beszél, és Verhofstadt úr nacionalizmussal vádaskodik, hát ezt helyre kell igazítani, és aztán Cimer hogy ez a teteje mindennek, hogy fejezzük be az Orbán vitát, hát az ön frakciója kérte, hogy legyen ez a vita. Tehát időközben már mértéktelenné váltak ezek ezek a bírálatok, nagyon elszaladtaló. Orbán Viktor a migrációs vitában azt mondta, hogy Magyarország példakép a nagyszámú migráns befogadásában, felvételében. Itt a baloldalon sokan erre kellett volna, hogy reagáljanak, de nem hallottunk semmit. De tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt Orbán Viktor, azért egy dolgot hagyszögezzek le az Európai Unió elveinek a kérdése. Európában mindenről lehet beszélni, Európában mindenről beszélhetünk, de a szólásszabadság mindig felelősséggel is együtt jár. Ez a kettő összetartozik. És hogyha a vitában mi megszólalunk, akkor felelősség teljesen kell, hogy ezt megtegyük, hiszen ez egy civilizációs vívmány ezen a kontinensen. Az állam eh, nem öl, és ezt mindenki nagyon felelősség teljesen kell, hogy erről beszéljen, és ezt nekünk európai politikusoknak meg kell védenünk. Timmermans úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételem van ahhoz képest, ahhoz, ami elhangzott. Először is természetesen nagyon fontos és érdekes hallani Magyarország gazdasági sikereiről, és tudom, hogy Orbán miniszterelnök kitűnően tudja vezetni a kampányokat. Az egyik legmegdöbbentő választási sikert ért el, és ezért nagyon erős demokratikus mandátumot kapott de semmilyen demokratikus mandátum, gazdasági siker nem gyengítheti meg egy tagállamban a jogállamiságot. Nem lehet választási sikert vagy gazdasági sikert felhasználni arra, hogy azt, mondjuk, azt mondják, hogy mostantól már a jogállamiság szabályait nem kell betartanunk. Érdekes hallani a választási sikereket, a gazdasági sikereket, de nem erről szól a vita. Ez a vita a jogállamiságról szól másodszorban. Másodszorban ez a vita az én látásom, meglátásom szerint nem pártpolitikákról szól tisztelek bárkit, aki ebből pártpolitikát szeretne csinálni, de a bizottság szempontjából itt nem erről van szó. És biztos vagyok abban, hogy nagyon sok ALDE képviselő is meg lenne lepődve, hogyha ma baloldalinak minősítenék őket. De hát ez egy más történet. Harmadsorban teljes mértékben a szólásszabadság mellett vagyok. Ez az egyik alapvető érték, amit valamennyien osztunk. Ez az egyik olyan érték, Orbán úr, amiért nagyon erősen küzdött, amikor ellenzékben volt a kommunista rezsimben, még mielőtt megtörtént volna a rendszerváltás. Ugye akkor egy liberális volt ez a szólásszabadság ugyanakkor a jogállamiság korlátaival működik, és nem lehet azt mondani, hogy a halálbüntetésről folytatok egy vitát. Lehet ezt mondani, de az, hogy egy javaslatot terjeszem valaki elő a halálbüntetésre, az azt is jelenti, hogy ezzel megsértené a nemzetközi kötelezettségeket ha a miniszterelnök azt mondja, hogy egy európai ö, ö, ö, tagsággal egyszerűen nem összeegyeztethető a kettő, ez nagyon világos. Orbán miniszter úr ezt kimondta, hogy nem szándékozik ilyen javaslatot tenni, de hogyha nem akar ilyen javaslatot készíteni, akkor miért kell vitát folytatni? Mi a célja a vitával? Ez két különböző dolog persze. Egyszer retorikai kérdésről is majd beszélhetünk. És végezetül, végezetül, ha van vita, és én tisztelem Orbán urat, hogy eljött ide, mert pontosan tudta, hogy mire számíthatott itt, itt kiáll az álláspontja mellett, védi az álláspontját, és én demokrataként ezt tisztelem. De az én tiszteletem még nagyobb lenne, hogyha a bizottság javaslatait nem karikatúraként lobogtatnák, úgy, ahogy ezt Orbán úr ma tette a bizottság javaslatában azt, javasolt, azt javasolta, hol, hogy nyitott bevándorlás politikát folytassunk. Hol van ez? Mutassa meg. A bizottság bevándorlási migrációs javaslata az az, hogy nem arról volt szó, hogy minden gazdasági bevándorlónak adjunk szabad utat, sőt, ellenkezőleg azt szeretnénk, hogy egy sokkal határozottabb olyan politika legyen, ami visszafordítja azokat, akiknek nincs szükségük meledékre. És hogyha a kvóták kérdéseket felvetjük, ezt nagyon korlátozott mértékben és nagyon ö, súlyos válsághelyzetekre gondoltuk. Olyan helyzetekben, amikor nagyon magas számú menekült kérő jön, és megkapja a menedékjogot, mert például Szíriából vagy Eritreából jön, ahol tudjuk, hogy ezek az emberek háború konfliktus elől menekülnek. Ez a kvóta ezre a nagyon csekélyszámú menekültre vonatkozna. És hogy segítsük a vitát, tisztesség, nagyon őszintén, hogyha nem karikatúrát csinálnánk a bizottságnak a javaslatából, az segíteni a vitát, mert akkor az európai publikum is sokkal jobban értesülne arról, hogy miről is szeretnénk csinálni, és valamit tennünk kell, hogy megakadályozzuk azt, hogy emberek tömegei jöjjenek Európába, olyanok, akiknek nincs joguk a menekült státuszra. Segítenünk kell, hogy maradjanak abban az országban, ahova születtek, ahova tartoznak, abban a térségben, és a bizottság javaslata erről szól. Azért hangsúlyozom ezt a dolgot ennyire, mert úgy gondolom az egyetlen előrelépési lehetőség migrációs kérdésben az az, hogyha tisztességesek és vagyunk és világosan fogalmazunk és beszélünk egymás terveiről. Nagyon kérem a magyar kormány a teljes szívemből és mindenki mást is, hogy ne karikaturizálják az Európai Bizottság terveit, javaslatait, mert ugyanazon az oldalon állunk a migráció elleni küzdelemben. Ugyanakkor emberi megközelítést, humanitárius megközelítésre van szükség azon értékek alapján, amelyeket osztunk fiatal emberként miniszterelnök úr ezekért a, az értékekért küzdött, amikor még a kommunista elnyomás alatt volt a hazája. Ezeket az értékeket osztjuk Európában. Ön részt vett ezekben a vitákban, mert nagyon jól tudja, hogy igenis jogunk van egymással beszélni ezekről az értékekről egy ö, Európai Unión kívüli dolog nem beszélhet erről, hanem éppen arról van szó, hogy az európai értékközösség része valaki, ezért beszélünk egymás országában uralkodó helyzetekről is. Tisztelni kell önöket, ebben teljes mértékben egyetértek önnel. De nincsen kivétel az alól, hogy egy országnak megvitassuk a problémáit. Ez is része az érték közösségnek, amit az Európai Unió jelent. És engedje meg, hogy néhány szót még mondjak a nagyon nehéz menekült helyzetről. Az én eredeti hazám Hollandia ismeri a száz tót nevek, ezek olyan nevek, amelyek a legsikeresebb emberek voltak a holland társadalomban, közösségben. Ezeknek a gyerekei, ezek olyanok, akiknek a Szovjetunió elnyomása miatt, amikor Magyarországot lábbal taposta 56-ban, akkor jöttek el ezek az emberek. És én nagyon örülök, hogy német, tót, szász és más nevet viselő hollandok vannak a hazámban. Ők az én népem társadalmamnak az értékei, ők hollandok. És nagyon sok más európai is 56-tól tudta, hogy reménytelen emberek elmenekülnek Magyarország gazdaságból és segítségre van szükségük. Megnyitották a társadalmat, az ajtókat, a családjaikat. Ez egy példa, és ezt a példát kell követni. Ez mutatja, hogy mi az európai érték, és ez mutatja, hogy mi az igazi európai érték. Köszönöm szépen! Frau Kalnina. Kalnina asszony. Schulz elnök úr, Timmermans úr, miniszterelnök úr, igen tisztelt képviselők. Abban bízom, hogy a mai véleménycsere szemtől szembe segített abban, hogy jobban megértsük egymás pozícióját. Alaposan végighallgattam a különböző véleményeket, amelyeket itt a vita során hangoztattak, mint már elmondtam a kezdeteknél, az Európai Unió a közös alapértékek uniója. Kötelező ez valamennyi európai intézményre nézve, és a tagállamokra is. A, a halálbüntetés eltörlése egy példa erre. Ez egy alapvető feltétele az EU tagságnak. Az EU nagyon hosszú utat járt be, amíg ezt az elvet a szerződésekbe foglalták. Nem tilthatjuk meg, hogy vitatkozzanak erről. De másrészt abban bízom, hogy a vita eredménye visszaigazolja azt, ezt az alapvető elvet. A vélemény szabadság egy közös alapértékünk de ennek vannak határa is. A szélsőséges beszéd tilos. Nem hallottam a mai vitában, hogy bárki itt a teremben kifejezte volna egyet nem értését ahhoz, hogy hozzáférjenek a szabad választásokhoz, hogy ez nem lenne egy fontos európai érték, egy fontos központi európai érték. Ugyanakkor óvatos óvatosnak kell lenni, amikor eszközöket választunk arra, hogy megvédjük a saját értékeinket. A szélsőséges eszközök nem fognak eredményre vezetni. Azt gondolom, hogy a vitát folytatni kell, amíg meggyőzzük egymást. Még akkor is, hogyha ez a mai napon nem sikerül. Hölgyeim és uraim, mint már említettem, soros elnökként beszélek a tanács nevében, éppen ezért valamennyi 28 tagállam nevében. Ez egy nehéz feladat. A mai vita témáját a tanácsban nem vitattuk meg. A én választási lehetőségem ebben igen korlátozott, de az önök véleményét a tanács tagjaihoz továbbítani fogom. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Ezzel a vitát lezárom. Júniusban fogunk